So, good morning, colleagues. Uh, you're very welcome to this morning's meeting. Our first item on the agenda, point 13 is... Jó napot kívánok! 13-as uh, napirenddel kezdünk. Uh, Éves versenyjelentés. A mai vita a második. Már kollégák részvételével és Strasbourgban volt egy ülése az árnyék előadóknak kompromisszumokról beszéltek, hiszen 221 módosító érkezett. Ramon raportőrnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Németül fogok szólni. Nagy ö, megelégedésemre szolgál ezt a jelentést ö, kezelni, hiszen a tárgyalások konstruktív szellemmel zajlottak, a benyújtott módosítók konstruktív irányba mutatnak. Az árnyékjelentéstevői ülés, amire Strasbourgban múlt héten sor került, szintén rendkívül konstruktív légkörben zajlott, és azt hiszem, hogy a jó jelentés irányába mozgunk. Ez azon is múlik, hogy a frakciókon átnyúlóan egyetértünk abban, hogy az Európai Unió versenypolitikája jelenlegi formájában alapvetően jól működik, és a bizottság fontos hozzájárulást teljesít ehhez, és egy alapvető kritikát fogalmazott meg a jelenlegi állapottal kapcsolatban. A versenypolitika jövőjéről különösen kellene itt elgondolkodnunk, és ebbe az irányba mutat a legtöbb módosító. A központi téma amiről a következő elnyékjelentéstevő ülésen fogunk majd részletesebben vitázni, és ma is már hallok majd valamit az elnyékjelentéstevőktől. Ez a digitális terület, versenypolitika a digitális ágazatban, ahol olyan kihívások került elünk, amelyet a klasszikus versenypolitika nem ismer. Itt a két nagyvállalat összeolvadásáról van szó, és csak grátis szolgáltatásokat kínál, majd a Messenger szolgáltatás, és ez a klasszikus versenyjoggal, ahogy ugye piaci részesedésekről van szó, ezt alig lehet megfogalmazni vagy vizsgálni. A verseny, a jelenlegi versenyjog értelmében az ilyen helyzeteket alig ha lehet megítélni. A piaci erőt nem lehet megítélni, hiszen itt a felhasználók befolyásáról van szó. Ezen kívül több konkrét esetről is beszélünk majd, a platformok piaci erejéről, amely platformok a szobák közvetítésével foglalkoznak. Aztán ugye a versenyjog, hogyan foglalkozzon a távközlési hálózatok kiépítésével, és a közérdeknek milyen súlya van a vidéki területek kialakításában. Itt mindig a piac működése áll az előtérben. Ez lesz tehát a következő nagy tárgyalási téma, és ez visszavezet minket ahhoz az alapvető vitához, amely jelentéssel kapcsolatosan zajlott, és itt azt a kérdést kell különösen megvitatnunk, hogy vajon a versenyjogon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

comment en tant que président de l'Eurogroupe pouvez-vous contribuer à maintenir la cohésion des 19 États membres de la zone euro Merci. Well, uh, a couple of comments uh, on, on your uh, on, on your question. First, uh, let me tell you that I don't uh, I don't share your view that the, that we have a chaotic situation in the euro area. Uh, on the contrary, uh,